uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a közös magánszféra harmadik országokban működő kezdeményezésre gyakorolt külső hatása. Záradi úr következik. The opportunity here to present a Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most bemutassam azt a jelentést, amelyet az INTA bizottság már elfogadott. Az IMKO és a DEVE szakbizottságok is hozzászóltak. A jelentés a közös kereskedelem politikákat és az úgynevezett közmagántársulásokat vagy PPP társulásokat vizsgálja. Mint az mindenki számára ismert, ezek olyan társulások, amelyek a köz- és a magánszféra együttműködését vonják maguk után, és így nyújtanak bizonyos közérdekű szolgáltatásokat a lakosságnak. Ez lehet infrastruktúrális, akár ö, ö, utak, ö, víztisztító művek, erőművek, ö, vagy ö, tömegközlekedés, illetve ez lehet egészségügyi vagy oktatási jellegű szolgáltatás, valamint az utóbbi években láthattunk arra is példát, hogy innovatív, magas technológiai tartalmú ágazatokban is létrejöttek ilyen konstrukciók a fejlett országokban nem annyira alkalmazzák ezeket a társulásokat, viszont a donorok gyakran így jelennek meg harmadik országokban. És ez körülbelül a teljes infrastruktúrális beruházások 15-20%-át teszi ki ezekben az országokban. A jelentésünk főleg két nézőpontra koncentrál. Ezek közül az egyik az Európai Unió saját érdeke, ami azt jelenti, e- hogy az európai kereskedelmi érdekeket mozdítanánk elő. Ugyanis a közmagántársulásokban való részvétel remek lehetőség az európai vállalatok számára arra, hogy növekedjenek és új piacokra lépjenek be. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi piaci körülményeket, a lassú gazdasági kilábalás magas munkanélküliséghez vezetett Európában és remélem valamennyien egyetértünk abban, hogy az európai vállalatok csak akkor tudnak növekedést elérni, hogyha nemzetközévé válnak, és Európán kívüli piacokat is meghódítanak. Ezért sikertörténeteket kell szállítanunk, és így tudjuk arra ösztönözni a vállalatainkat, hogy belevágjanak. Ez lehet akár egy egyablakos rendszer, vagy közösen használható platformok és szükség van arra is, hogy a már résztvevő intézmények, mint például az Európai Beruházási Bank vagy mások megfelelő környezetben tehessék ezt. És van egy másik cél, a fejlesztési napirendünk megvalósítása, szintén igen fontos. Úgy gondolom, hogy szinergiát tudunk kialakítani a fejlesztési célkitűzéseinkkel. Hatalmas beruházásokra lesz szükség a fejlődő országokban, mind az infrastruktúra, mind pedig a vízhez való hozzáférés területén. Ennek a finanszírozását nagy részben a magánszféra tudja majd megteremteni, és itt a PPP konstrukciók nagyon nagy szerepet tudnak játszani. Láthattunk rossz példákat is néhány fejlődő országban, ahol ezek a társulások nem sültek el jól. Itt voltak bürokratikus akadályok, rosszul szervezett projektek vagy rossz projektkezelés. Ezért nagyon fontos, hogy egy közös megközelítést alakítsunk ki, és így nézzünk szembe a kihívásokkal. Úgy vélem, hogy ez a jelentés pozitív szerepet tudna betölteni, és szeretném kiemelni, hogy egyáltalán nem törekszünk arra, hogy új jogszabály szülessen, vagy további bürokratikus eljárásokat kelljen bevezetni csak arra világítanánk rá, hogy az intézményeknek milyen lépéseket kell tenniek azért, hogy az európai vállalatok PPP társulásokban való részvételét támogassák. Nagyon jó együttműködés szellemiségében készült el ez a jelentés, mind a frakciók, mind pedig a szakbizottságok együttműködtek, és remélem, hogy az Európai Parlament plenárisa is kedvezően fogadja majd. Köszönöm. Heten kértek szót az egy, a spontán felszólalások keretében, Frunzulita úr lesz az első. Sziboku. Köszönöm szépen. Biztos úr, a közmagántársulások a harmadik országokban számos pozitív hatást fejtenek majd ki, a munkahelyteremtés, a termelékenység és a versenyképesség növelése területén. Azt gondolom, hogy az európai szakpolitikának biztosítania kell a hozzáférést az európai vállalatok számára a külső piacokhoz. A kis és közép vállalkozásoknak könnyen hozzá kell férniük ezekhez a pályázatokhoz, és a jelentésben szerepel néhány ajánlás, például a konzorciumok létrehozása. A PPP programokat meg kell erősíteni, és egyértelmű, kiszámítható, eh, legitim eh, intézményi eh, keretet kell kialakítani egy megfelelő forrásokkal rendelkező hatósággal együtt. Megfelelő képzettségű személyzetre van szükség ahhoz, hogy ezeket a projekteket kialakítsák, és aztán sikeresen végrehajtsák. Ez segíthet a fejlődő országoknak. Köszönjük, Varias úr! Köszönjük, utalnom kell arra hogy az európai unió a kohézió alapelvét kell hogy alkalmazza. az európai unió nyitva tartja, tehát nyitott a közbeszerzések piaca az Európai Unióban. A multinacionális cégeknek azonban úgy kell eljárniuk, hogy az OECD iránymutatásait is tiszteletben tartsák. És a közfinanszírozás a, ez nem csak a multinacionális vállalatok javát kell, hogy szolgálja, hanem a kisebb vállalkozások részvételét is lehetővé kell, hogy tegye a fejlődő országok IMF, illetve világbanki tartozásai, illetve az afrikai fejlődő országokról beszélünk. Jakovcsics úr. Kétség nem fér hozzá, hogy a PPP-k nagyon jó eredményeket, nagyon jó hatásokat érhetnek el, főként, hogyha modern infrastruktúráról beszélünk. Természetesen vannak negatív példák is, és vannak olyan helyzetek, amelyek nem hoztak ideális eredményeket, sőt, egyes projekteknél problémákat okoztak. Azonban biztos úr, kérem, a kötelezettségét vállalja fel és vizsgálja meg azt a projektet, amely az önbizottságának hatáskörébe tartozik, ez Horvátországot illeti, az isztriai régióban egy autópálya építésére vonatkozik, a horvát állam, illetve egy francia cég között jött létre ez a projekt. Ezt az utat ugyanis időben be kell fejezni, ezért azért kérem önt, hogy személyesen vizsgálja ezt meg, és segítsen abban, hogy ez a projekt ne maradjon az Európai Bizottság fiókjaiban. Köszönöm szépen a PPP-k. a kapitalista integráció egyik tünete és az oka a jelenlegi válságnak. Az európai integrációs modell és a tagállamok kötelezettségei eredményeként nem lehet állami beruházásokat végrehajtani, és egyértelmű, nyilvánvaló, hogy a nagy infras közlekedési infrastruktúráknál, vagy egészségügyi oktatási infrastruktúráknál az APP kezében maradnak ezek az infrastruktúrák. Ugyanez történik egyébként Portugáliában is. A társadalmi költség, a szociális költség egyre kevesebb, egyre kevesebb az ilyen együttműködés, és nagyon védeni az Európát olyan tényezők ellen, amelyeket például a TTIP is javasol. Henot úr. Elnök asszony, amikor ennek a vitának a címét olvastam, nevezetesen, hogy az európai kereskedelmi és beruházási politikára gyakorolt hatást. Én nekem rögtön az ötlött fel bennem, hogy itt gyakorlatilag az EU milyen negatív hatást gyakorol a világ többi részére. És amikor átolvastam a jelentést, nyilvánvalóan itt a PPP-ről van szó végig, a az a veszély fennáll, hogy az, Euró- az Egyesült Királyság tapasztalata például az a brit egészségügyi ellátási rendszerben ez mennyire nem működött. Hogyha összevonjuk a közszféra rossz hatékonyságát a magánszféra szükségeségevel, ez nagyon súlyos eredménnyel jár. Úgyhogy ezzel tisztában kell lennünk Ezeket a döntéseket önállóan kell meghozniuk a tagállamoknak, és nem szabad rájuk oktrojálni. Köszönöm szépen. Rodríguez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, árnyék jelentéstevőként szólalok fel az SND frakció nevében. Azonban mi, szocialisták, egy olyan reformot szeretnénk megvédeni a jogrend tekintetében, amely minimálisra csökkenti a PPP-k által teremtett veszélyeket, ugyanis azt gondoljuk, hogy soha nem szabad a PPP-t azért kiválasztani, mert sokkal előnyösebb a közigazgatás számára, hogy ne termeljen deficitet, hanem azért, mert a közszolgáltatást hatékonyabb és olcsóbb módon tudja megteremteni. Alapvető fontosságú egyébként a kockázatátruházás tekintetéből az, hogy nem támogatjuk, hogy olyan PPP jöjjön létre, amely lehetővé teszi, hogy a nyereséget privatizálják, a kockázatot pedig az államra helyezzék át. Tehát egy közszolgáltatás privatizációjához nem tudunk hozzájárulni, ezért nagyon átlátható, egyértelmű jogrendet szeretnénk megvalósítani. Tomásics úr, asszony következik, mondja az elnök asszony lezárásképpen. Európa maradt težiti razvoju kvalitetnih javnih Köszönöm szépen. Európának meg kell próbálnia jó minőségű közszolgáltatásokat kidolgoznia az EU-ban és a nemzetközi partnerekkel egyaránt. A polgárok életminőségének javítása az egyik fő prioritásunk kell legyen, és az egyetlen módja ennek eléréséhez az, hogy felelősen járunk el az adófizetők pénzével, és hogy támogatjuk a magántőkét. az infrastruktúrális projekteknél egyértelműen hiányzik a pénz, és egy népszerűvé vált a PPP az Európai Unióval vagy anélkül. E modell népszerűvé válása a tagállamokban lehetőséget nyújt az európai KKV-k számára, amelyek így módon üzleti tevékenységüket és exportjukat is bővíthetik. Ezért tehát a bizottságot szeretném felszólítani a kereskedelmi megállapodások ismeretében, hogy biztosítson egyenlő elbánást a vállalatok számára, és támogassák a PPP-ket. Köszönöm szépen. Hogan úr következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én most eh, Mászrön biztos asszonyt szeretném képviselni, köszönetet mond Zahradil jelentéstevő úrnak, illetve az INTA bizottságnak az értékes hozzájárulásokért. Ugyanis a jelentésben a PPP-t a gazdasági növekedés, az innováció és a munkahelyteremtés eszközeként említik. Ez az Európai Unióban ugyanígy működik, illetve a fejlődő országokban egyaránt. A jelentés kiemeli, hogy a kereskedelmi és befektetési politika tekintetében harmadik országokban is PPP-k milyen lehetőségeket biztosítanak az EU-s eh, vállalatok számára a tisztességes versenyt kell elősegíteni nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, erre szólítottak fel minket, és természetesen a továbbiakban is a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, a közbeszerzési eljárásokban ezt megvalósítani. Az Európai Bizottság ezt üdvözli. Néhány példát mondanék erre. A PPP innovatív megoldásokat támogathatnak, illetve a magántőkét felhasználhatják, például az infrastruktúrális szektorban, amely nagyon tőkeigénye szektor. Az állami és a magánszféra közötti együttműködés a kutatásfejlesztés fellendítheti és hozzájárulhat a versenyfejlődéséhez és a KKV-k részvételét is támogatjuk a PPP-ben. A PPP-k pedig le, lehetőséget biztosítanak külföldön is, annak érdekében, hogy az Európai Uniós vállalatok az EU-n kívül is kormányzati közbeszerzési eljárásokban részt vehessenek. Ugyanakkor ez nagy lehetőséget biztosít a fejlődő országok számára is, hogy vagyont hozzanak létre, ezt egyébként a bizottság is üdvözölte, tehát hogy jelentés tervezetben utaltak a pozitív szinergiákra a PPP közbeszerzési politika szoros kapcsolatára vonatkozóan. Az Európai Unió beruházási politikája pedig arra vonatkozik, hogy a harmadik országokban projektek megvalósításában például megfelelő, pártatlan megoldást kell kínálni a protekcionizmussal kapcsolatos problémákra. A támogatás tekintetében pedig az Európai Bizottság erőfeszítéseit fokoz annak érdekében, hogy a PPP-ket a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk kollégám Cecilia Malmström, aki ebben a illetékes biztos szeretne köszönetet mondani a képviselőknek és a jelentéstevőnek egyaránt. Köszönjük. A vitát